Okay, I think we are all set. Akkor minden megvan, köszönöm szépen. Az első napi rendi pontunk a szavazáshoz szól. A ellenvélemény piacra hozataláról szól. Elektronikus szavazás, megnyitom. Did everyone vote? Mindenki szavazott? Igen. Lezárom. Elfogadtuk. Második napi rendi pont, megint egy ellenvélemény a, a, a százas csomaggal kapcsolatban elektronikus megnyitom. Lezárom. And it is rejected. Elutasítva. Akkor áttérünk a a népszerinti szavazás második olvasat orvosi eszközök hol is van, kérdi az az asszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő második olvasat az orvosi eszközök 2001-es irányelvének felülvizsgálata 178-as és 1223-as. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. A következő a, me, a single vote. A Higanról szóló um, irányelv. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Our next item is implementation of the mining. A következő a bányászati hulladék irányelv végrehajtása. A jelentéstervezetről szavazunk. Ez Hölvényi úr jelentése. Kezdjük a 14-es módosítóval. Igen szavazat, e, nem szavazat, tartózkodás elfogadtuk. 15. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tizenhatos módosító. Igen, nem, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20 Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 21. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. A hármas kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 25. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 29. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 30. Igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 31. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 32. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 33. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 34. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 35. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 36 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 37 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Harmincnyolc igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük rendben. Ellenőrizzük a 38-ast, nagyon szoros. Jó, lezárom. Egy szavazat. Azt hittem, hogy ugyanaz a többség. Eh, valaki, mintha nem szavazott volna. De az előzővel, ha összehasonlítom, akkor most egyre kevesebb van. Jó, akkor 39 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 40. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 41. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 42. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 43. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 44. Igen. Nem tartózkodás elfogadva 45 igen, nem tartózkodás elfogadva 46 igen, nem tartózkodás elfogadva 47 igen, nem tartózkodás elfogadva 48 igen, nem tartózkodás elfogadva 49 igen, nem tartózkodás elfogadva 50 igen, nem tartózkodás elfogadva, 51 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, 50, 1-es, e, bocsánat, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 2-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 3, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 4, igen, nem, Ja, az kiesik, bocsánat, igen, javít az elnök azt, mondja, ó, de kár. Ötös, igen, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kilenc, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tízes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tizenegy, igen, nem, tartózkodás elfogadva 12 igen, nem, tartózkodás elfogadva 13 igen, nem, tartózkodás elfogadva. A záró szavazás a jelentésről, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, gratulálunk Hölvényi úrnak. A következő napi rendi pont, vagy következő pontunk vélemény a ellenőrző intézkedések a Nemzetközi Bizot, Bizottság területein a Nemzetközi Bizottság által tonhalakra vonatkozó meghatározott területeken. A 32-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 7-es igen, nem, tartózkodás. A hetesnél tartunk igen, köszönöm nem, tartózkodás elfogadva. 33-as igen, nem, bocsánat nem, tartózkodás elutasítva. 8-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9 igen, nem, nézzük akkor ezt ellenőrizzük a 9-est, megnyitom, lezárom, elutasítva. 34-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 35, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 10-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 36 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 37 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 38 igen, ellenőrizni akarják a 37-est, jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Mit mondtam? 38-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 11. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 12. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 10, 39. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 41. Igen. Nem. Tartózkodás A 41-es nézzük, igen, szavazat, nem szavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, 42-es, igen, 42-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 13, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 44, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 45, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 46 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 47 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 48 igen, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 49 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 50 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15 és 53 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 54 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 55 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 56 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 57 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 58 igen, nem, tartózkodás elutas, elfogadva, elfogadva. 59 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 60 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 61 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 63 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. A 17-est ellenőrizzük. Megnyitom, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 65 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 66 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 72 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 73 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 74 igen, nem, tartózkodás el, elutasítva. 75 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 76 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 77 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 78 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 79 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 24 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 25 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 26 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva, 27 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kettes igen, nem, tartózkodás, elfogadva a hármas igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a hármast, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 29, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes, igen, nem. Nézzük a kezeket, ellenőrizzük a négyest, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31 igen, nem, tartózkodás elutasítva, záró szavazás a véleményről, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Elebriano asszonynak. What's the next one? The next item is... Uh... A következő pont Patricello jelentése Az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére 22-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 25-34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene, ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 mellette ellene, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 okafogyott, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És a zárószavazás következik a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Megköszönöm a ebbenek és mindenkinek, befejeztük a szavazást, és sok időnk maradt. So the morning session is finished. Nos, ezzel a délelőtti munkánkat befejeztük, és mindenkit három órakor várunk délután a